Good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek, folytassuk a munkát, és következnek a szavazatmagyarázatok. Az első téma Okay. Report Kovacek. Az első a Kovácsev jelentés, az ENSZ általános közgyűlésének 71. üléséről, és az első hozzászólónk Hanan úr. Parancsoljon!